Kedves kollégák, kérem, hogy foglaljanak helyet. Je demandais à Madame Thomas de s'asseoir. Thomas asszonyt is arra kérem, hogy üljön le. Merci, chers collègues. Voulez-vous vous asseoir, s'il vous plaît? Foglaljanak helyet, kérem. Merci. Nous allons ouvrir euh, cette séance de vote. Je dois... Megnyitjuk tehát, megkezdjük tehát a szavazást. Előtte van néhány bejelenteni valóm. Az elnök a néppártól és a szocialistáktól, illetve a független képviselők titkárságától javaslatokat a kinevezésekre, ezeket fel kell, hogy olvassam. Az ITRE szakbizottságba Massimiliano Salini Antonio Tajani helyére, Brazil köztársasággal fenntartott kapcsolatokban Elizabeth Gardini érkezik Tajani, helyé, Tajani úr helyére, a Mercosur delegációba Salvatore Domenico Pugliese érkezik Antonio Tajani úr helyére. Az EU, latin-amerikai delegációba Oliéze úr Antonio Tajani úr helyére a Magreb országokkal fenntartott kapcsolatok delegációjába Inez Ayala Szender asszony érkezik Elena Valenciano asszony helyére. A közép-amerikai országokkal fenntartott kapcsolatok delegációjába szintén Ines Ayala Szender asszony helyére érkezik valaki. A földközi tengeri delegációba Ines Ayala Szender asszony Valenciano asszony helyére az Euronest közgyűlésben Maria Grappini asszony, és végül pedig a petíciós szakbizottságba James asszony, Jean-Marie Le Pen asszony helyére. Kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban megjegyzése? Amennyiben nincs, akkor ezeket a kinevezéseket elfogadottnak vesszük. J'ai également